Dear colleagues. Tisztelt kollégák! Kezdjük el az ülésünket, a ma délutáni ülésünket, és szeretném köszönteni Ibrahim al-Jafarit, Irak külügyminiszterét. Más köztisztviselők is eljöttek vele. Nyilván tudják, hogy a Daesh a fő téma, amelyet meg kell vitatnunk, illetve az ellene folytatott küzdelem. Tudják, hogy jó néhány napja folyik már egy komoly hadművelet, amelynek a célja gyakorlatilag Muszul felszabadítása. és ez egy nagyon bonyolult hadművelet, amely időgényes. A művelet humanitárius költsége, hát nyilván részben elkerülhetetlen, de remélhetőleg a minimálisra szorítható. Tudják, hogy csak az iraki hadsereg, illetve a nemzeti rendőri szervek vesznek részt ebben a műveletben. És vonjuk le a következtetéseket, a tanulságot a korábbi hasonló esetekből, mert ennek lehetnek humanitárius következményei. Ezek után pedig, miniszter úr, megadom önnek a szót hogy vezesse fel ezt a témát, és aztán a kollégák majd kérdéseket is fognak önhöz intézni. Assalamu alaikum Köszöntök mindenkit. Köszönöm szépen hogy eljöttek erre a találkozóra, erre az ülésre az Európai Parlamentben, a Népek Házában. És eh, itt eh, lehet hallani az emberek eh, hangját, és itt lehet az embereknek üzenni. A parlament az a fórum, amely lehetővé teszi, hogy felvegyük a kapcsolatot a néppel, hogy és lehetővé teszi azt, hogy a nép érdekében a kormány munkájára hatással legyünk. A parlament az emberek szándékának, akaratának a hangja. Ez minden országban e, egyformán érvényes. Az emberek, e, a népek mindig e, közel állnak egymáshoz, függetlenül a földrajzi, vallási vagy más adottságoktól. Tehát az Európai Parlamentben, ebben az Európai Népek Házában vendégeskedem most itt. Ez eh, az Európai Népek Háza nem egyik napról a másikra jött létre. Ez az intézmény és az Európai Unió, az európai közösségek az évszázados véres háborúk után jöttek létre. Az európai fővárosok az európai országok is ismerték a háborúkat, az országok sokáig háborúban álltak egymással. Az első és a második világháború lehetővé tette, hogy levonják a következtetéseket az országok, államok a háborúkból. Újra és újra megjelennek olyan eh, erők, amelyek megpróbálják az emberek akaratát, szándékát eltéríteni. A Daesh egy ilyen erő, eh, ez eh, a dimenziójában lehet, hogy új, de maga a jelenség nem új. Az történelem során többször is felmerült már egy ilyen, felmerültek ilyen erők, felmerült ez a szándék az embert támadja, támadják ezek a mozgalmak, nőket, gyerekeket, időseket, vért követelnek, és ezért globális és humánus választ kell találni erre a nagy kihívásra. Ne higgyék azt, hogy a Daesh csak Irak ellensége, ez az emberiség ellensége ugyanúgy az önök, mint a mi ellenségünk. Ez nagy kihívás önöknek és nekünk is. A Daesh ugyanúgy megpróbál a mi fővárosainkban, a mi városainkban hatással lenni, mint az önök városaiban. Ugyanúgy az önök fiait támadja, mint a mi fiainkat a nők, a férfiak becsületét kívánják lábbal tiporni, a gyermekeket támadják. A leás elleni háborún keresztül, harcon keresztül igyekszünk megvédeni az emberi méltóságot. Ez az egyetlen legitim háború, ez az egyetlen való háború, amely az emberi méltóság érdekében folyik. A többi háború nem valódi háború. A többi háború az eh, geográfiai eh, vagy eh, gazdasági háború, de az emberi méltóság érdekében folytatott háború az egyetlen való háború. Moszul a Irak másik legnagyobb városa de most tulajdonképpen e, e, a jelenlegi katonai e, operációban nem konkrétan erről van szó, hanem arról van szó, hogy a Daest képviselő gonosz erők az iraki népet, a régi iraki népet fenyegető gonosz erőket hogy tudjuk legyőzni. Baszova, Dalava ezek a városok a humán, az emberi civilizációi, civilizáció bölcsői voltak, és a Daesh a civilizáció bölcsőjét kívánja kiírtani. A a világ minden részéről származó gonosz erők úgy tűnik, hogy Moszulban egyesülnek. Több mint száz nemzet képviselteti magát ebben a régióban, amerikaiak, ausztrálok, kanadaiak, európaiak, illetve arab országok tagjai, állampolgárai is. Ne gondolják azt, hogy a mi régiónkban van csak terrorista fenyegetés, ez a világ bármely részén megjelenhet. Ezek a egyes terroristák nagy demokratikus tradícióval rendelkező országok állampolgárai, de nem képviselik a többségi véleményt az adott országban. Az önök országait úgy ítéljük meg, hogy azt nézzük meg, hogy a kormányuk, a parlamentjük milyen álláspontot képvisel az NGO-k, a hatóságok, a szervezetek, amelyek eh, egyértelműen a Daesh-sel szemben helyezkednek el. Az emberek és human, emberi háborút és humanista háborút kell folytatnunk a Daesh ellen. A Daesh egy globális mozgalom. Ez a háború az egy olyan háború, amely az egész világot harctérnek tekinti. 2001. szeptember 11-én kezdődött ez a háború New Yorkban. Aztán Madridban, Európában, a közel-keleten megjelent, és most ez a háború éppen Szíriában, illetve Irakban dúl. Talán ez lehet a leg súlyosabb, komolyabb háború, amelyet az emberiség megélt. Voltak hosszabb és véresebb háborúk is, azonban soha nem támadták, fenyegették ilyen mértékben a gyermekeket, az asszonyokat. E, nem volt soha ilyen nagy, ilyen dimenziójú erőszak a nők ellen, nőket erőszakolnak meg, égetnek meg, ahogy ez megtörtént, ahogy erre volt példa. Mi most nem csak Irakot próbáljuk védeni, hanem mindenkit minden emberi lényt. Ez egy szent háború azokkal szemben, akik ártanak a társadalomnak. Ez a háború lehet, hogy hosszú lesz, mert ez a civilizáció, a, a jóság, a, az emberi értékek háborúja a gonoszszal szemben. Lehet, hogy sokba fog kerülni ez a háború, az irakiak viselik a teher legnagyobb részét. Az ő vérük folyik, ő kell kiállniuk a, a harctérre. Irak gazdag ország, elég gazdasági szempontból elég jól áll a kőolajnak köszönhetően, a mezőgazdaság, a turizmus fejlett, gazdagok vagyunk ás, ásványkincsekben, azonban ma a helyzet mégis kivételes. Láttuk, hogy a kőolajára csökken, és láttuk, azt is, hogy hatalmas deficithez vezetett az, hogy a háború hatalmas kiadásokkal jár. szeretnék mindenkinek köszönetet mondani azoknak a kormányoknak, amelyek segítséget nyújtottak nekünk. Irak sosem felejti el, hogy kik támogatták ebben a nehéz helyzetben. Ahogy barátom is mondta, hasonlóak a körülmények, hasonlóak lehetnek a körülmények világszerte, de ezekből a körülményekből le kell vonni a következményeket, a tanulságokat. A Daesh ellen közösen kell fellépni, és hogyha ez nem sikerül, ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor a Daesh elterjed a világon. Mindenütt. A Daesh mindenkivel szembe megy, eh, árt nőknek, gyermekeknek, támadja az embereket, szembe kell nézni tehát a humanit, a, az emberiség és a civilizáció ezen e, fenyegetése, fenyegetésével szemben. E, Moszul, Irak északi részén van, a másik legnagyobb város Bagdad után, és én személy szerint a Moszuli Egyetemen végeztem, az orvosi egyetemen. Én ismerem ennek az országnak a lakosait. A Moszuli Egyetemen tanultam tehát, de részt vettem ennek a városnak az életében is. Ez, ez egy nagyra értékelt város, Kiváló az orvosi egyetem, nagyon sok orvos végzett itt, nagyon sok, nagyon sok katonatiszt is végzett itt, fontos a gazdasági élete ennek az országnak, és, vagy ennek a városnak, és ez a város a terroristák kezére került, és a terroristák kihasználták a nézeteltéréseket, amelyek ebben a városban lakók között felmerültek, és, és ezt használták tehát ki a céljaikra. Azonban a város lakói ellenállást tanúsítottak, és ezek pedig tömeges kivégzéseket provokáltak. A szenvedései ellenére Moszul még mindig létezik, és itt az ideje annak, hogy visszatérhessen a országához. A moszuli lakosok különböző feledkezetekhez tartoznak, különböző etnikummal rendelkeznek, tehát ez egy sokszínű város, és a város visszaszerzésére különböző terveket készítettünk, az is tervbe vettük, hogy hogyan tudunk segíteni a rászorulóknak, a menekülteknek, hogyan tudjuk biztosítani a különböző szol- ö, ö, szolgáltatásokat, juttatásokat, gazdasági, orvosi ellátást, az európaiakkal, amerikaiakkal, ausztrálokkal együttműködünk. Most itt a parlamentből szeretném kihasználni az alkalmat arra, hogy kifejezzem a hálámat, hogyha legyőzzük a Daest Moszulban, akkor ez mindenki győzelme lesz. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, elnök. Köszönöm szépen, hogy megnyitotta a vitát. Hát mondjam el, hogy hatan szeretnének, heten szeretnének hozzászólni, sőt, most már nyolca. Úgyhogy mivel fél óránk van a kérdésekre, válaszokra, jó lenne két percbe korlátozni a hozzászólásokat, hogy lehetővé tegyük a külügyminiszter úrnak, hogy válaszolni is tudjon. Ádáktuszon úr lesz az első, aki hozzászól. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a külügyminiszter úrnak is, hogy eljött ide az Európai Parlamentbe ezen nehéz időkben. A parlament idén február elején elfogadott egy állásfoglalást, amelynek tárgya az iraki helyzet volt. Az iraki kisebbségek helyzete. Ez a néppárt kezdeményezésére született, amely a legnagyobb frakció itt a parlamentben, és amelyet most én képviselek itt. Ebben az állásfoglalásban beszélünk a különböző atrocitásokról, amelyek a kisebbségeket sújtják, és ez egy népírtás, amelyet az iszlám állam hajt végre. Ennek alapján szeretném feltenni a kérdést az őshonos kisebbségek helyzetével kapcsolatban. Mi történik majd Moszul felszabadítása után? A kérdésem az lenne, hogy hogyan lehetne elérni azt, hogy a, az asszírok, kaleusok, keresztények és türkmének visszatérhessenek azokra a területekre, ahol korábban éltek, mint, a, mint Ninive, Talafád. Úgy gondolom, hogy ez egy kulcsfontosságú kérdés, és tudom, hogy milyen kihívásokat, illetve problémákat jelent, de nagyon érdekelne az ön észrevétele, az ön véleménye erről a kérdésről. Hogyan lehetne majd ezt a helyzetet kezelni Moszul felszabadítását követően? Elnök, köszönöm szépen. Kán úr, két percben. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, szeretném köszönteni. Nagyon örülök annak, hogy eljött hozzánk és szeretnék gratulálni önnek a tegnapi sikeres EU-Irak együttműködési tanács ülése kapcsán. Reméljük, hogy az, ami most Moszulban történik, a Daesh ellen folytatott művelet hamar sikerrel zárul. Amit szeretnék megkérdezni öntől, az, az, hogy ennek a támadásnak milyen humanitárius vonatkozása van, illetve a menekült helyzet szempontjából ennek milyen vonatkozásai vannak, ez aggasztó. Milyen lépéseket tettek a helyzet kezelése érdekében? Az Unió 95 millió eurót különített el a támogatás céljából, de hogyan kívánják biztosítani, hogy ezen összegek valójában eljutnak a rászorulókhoz? És még valami, amit kollégám is említett, ez a kisebbségek helyzete. Az jelenlegi helyzet, a Daesh uralta helyzet, illetve ami korábban történt, egyfajta szektáriánushoz kapcsolódott a különböző közösségek szembenállásához. Milyen lépések történtek, illetve történnek annak érdekében, hogy ne essünk ismét ebbe a hibába, ne kerüljünk ismét egy ilyen helyzetbe, és hogy mindenki úgy érezhesse, hogy részét képezi Iraknak. Jártam Arbilban, és láttam az ottani helyzetet, illetve azt, hogy milyen erőfeszítéseket tesz a kurd kormányzat a menekültek megsegítése céljából. Láttam, hogy a központi kormányjal volt némi nézetertérés a pénzügyi kérdések miatt. Javult -e azóta a helyzet? Köszönöm szépen, Kószló úr, két percben. Köszönöm, elnök úr. Nem lesz szüksége mennyi időre. Három kérdésem volna. Először is hangsúlyoznám azt, amit a kollégáim is megtettek már a Moszul elleni hadművelet katonai oldalára nézve, hogyan tudjuk elkerülni a 2011-es és 13-as hibákat, amelyeket a hadsereg a kisebbségekkel szemben elkövetett, és a légi hadművelete kapcsolatban nem kaptunk különösebben sok információt, szemben Alepóval például. És ma reggel, nem tudom, értesültem egy hírről, ami nem tudom, hogy igaz-e, megnyitnak egy folyosót a, a katonai erők, hogy a dzsihadisták kimenekülnek az országból. Ha ez igaz, ez botrányos lenne szerintem. Köszönöm szépen, Lochpiller asszony két percben. Köszönöm, elnök úr, németül fogok beszélni, és szeretném megköszönni önnek, külügyminiszter úr, hogy eljött hozzánk ma, hogy mit cseréljen velünk. Szeretnék két kérdést feltenni. Az egyik kapcsolódik a küzdelem a hadművelet jellegére, illetve Moszul bevételére. Ugye a Faludzsa felszabadítása előtt, ugye szeptemberben, amikor Faludzsát felszabadították, nagyon súlyos emberi jogi jogsértésekre került sor, tömeges kivégzésekre, csoportos kivégzésekre került sor, és az iraki kormány bejelentette, hogy kivizsgálja a helyzetet, és a jövőben ezt megakadályozza hasonló esetek bekövetkeztét. Most pedig Moszul felszabadítása során a kormánya azt mondta, hogy gondoskodni fog arról, hogy különösen bizonyos síta milíciák eh, ne vegyenek részt ebben a folyamatban. Most azonban a Reuters által arról értesültem, hogy a Popular Mobilization Force, tehát egy eh, milícia bejelentette, síta milícia, hogy az iraki hadsereg oldalán kíván küzdeni, főleg a Moszultól nyugatra eső területek felszabadításában. Tehát nem csak Daesh harcosok, hanem nagyon sok civil is áldozatává válhat az ilyen küzdelmeknek. Hogyan vélekedik most ön a miliciák részvételéről? Köszönöm. Elnök, köszönöm. Kastáldó úr, két percben. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni Szalame Dekum excellenciás úrnak is, hogy itt van, és nagyon örülök annak, hogy milyen jó előre tudunk tapasztalni a terepen, főként a persmergák tekintetében. Ami Törökországot illeti, nem olyan régen eléggé kemény feszültséget tapasztalhattunk az iraki kormány és a török kormány között, főként a török erők esetleges közbelépéseinek kérdésében. Ez ugye Mosszul kapcsán merült fel, amely a második legnagyobb város Irakban, és ott elég nagy a török kisebbség is, akik húznak a török kormány felé. Aztán itt van az al-Shabi milícia kérdése is, amely egy külső invázióról beszélt, vagyis esetlegesen török célpontok elleni támadásokról. Mit gondol ön tehát erről, hogyan vélekedik a török kérdésről a régióban? Ezen kívül voltak még nagyon kemény felszólalások, legalábbis szerintem egyébként ezek elfogadhatatlanok Erdogán úr részéről az önök miniszterelnöke ellen. Mit gondolnak önök a török szerepvállalásról, és valóban van-e megállapodás a regionális kurd hatóságokkal, van-e ilyen, vagy nincs ilyen, és a moszuli felszabadítást intéző erők hogyan vélekednek mindenről. És aztán lenne még egy kérdésem a szíriai helyzetről is, ahol vannak iraki milíciák is, mint a Hezbollah, Csaba, illetve az Albaz brigádok, és más iraki milíciák, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a konfliktus egyre tovább terjedjen, és az egész közel-keletre kiterjedjen. Hogyan látják önök tehát a szíriai helyzetet? Köszönöm szépen, Borgézió úr! Köszönöm szépen! Nagyon örülünk annak, hogy itt van a miniszter úr. Kásztáldó úrhoz kapcsolódnék Törökország kapcsán, ugyanis én, hogyha jól értem, akkor Erdogan úr tett egy nyilatkozatot, amelynek értelmében Törökország és az Egyesült Államok arról beszélnek, hogy esetleg közös katonai um, akcióba kezdenek, hogy uh, az iraki és szíriai uh, Daesh erőket támadják. Ez mennyire megalapozott hír? És ezen kívül van egy másik hír is, ami szerintem nagyon súlyos, főként a polgári lakosság szempontjából. Arról van szó, hogy az ISIS, a Daesh esetleg ebben a fázisban vegyi fegyverekhez nyúl, ugyanis vannak állítólag klór és nitrát alapú fegyvereik. Mit fog tenni az a 2500 külföldi harcos, vagy tehát ilyen külföldi harcosok, majd Szíria, Szíria felé fognak elmenekülni, és valóban van egy olyan út, ahol el tudnak mm, szabadulni, és még nagyobb problémákat fognak majd okozni Szíriában? Ami pedig a moszuli helyzetet illeti, a moszuli Daesh vezető még mindig Moszulban van-e, vagy Szíriában? van már, mert elmenekült. És aztán arról is hallottunk, hogy felhívásokat intéznek egyfajta polgárháború kialakítására, egy forradalmi, szító kiáltványokat lehet hallani. Tehát, hogy van egy ilyen hipotézis is, erről ön mit tud, és mit gondol ön arról, hogy az olasz kontingens milyen kockázatokat vállal most éppen Moszulban, hiszen az is világos, hogy a támadások célpontjává válhatnak, hiszen itt is propaganda kérdéséről beszélünk, és sajnos ebben az ISIS nagyon tehetséges. Köszönöm szépen. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε εξοχότατε. Έχω τρεις ερωτήσεις για σας. Elnök úr, köszönöm, köszöntöm a miniszter urat is. Volna három kérdésem. Először is az iraki kormány adott-e utasításokat a hadseregnek arra vonatkozóan, hogy a nem felfegyverzett lakosságot védje, vagy egyszerűen humán pajsként kívánják felhasználni a lakosságot. A, az iraki hadsereghez tartoznak az úgynevezett Mobilization Forces nevű erők. Tervez-e valamit az iraki kormány annak érdekében, hogy ezek ne alkalmazzanak erőszakot a lakossággal, illetve a szunitákkal szemben? És továbbá hogyan vélekedik Törökország beavatkozásáról ebbe a háborúba? Erdogan elnök a közelmúltban azt nyilatkozta, hogy Irak török föld, török terület. Hogyan vélekedik erről, illetve mire számít Törökország beavatkozásával kapcsolatban? Thank you. Köszönöm szépen. Kati Piri. Köszönöm szépen, miniszter úr. Köszöntöm itt az Európai Parlamentben folyik Moszul felszabadítása, nagyon sok szerencsét és erőt kívánunk az iraki erőknek és a pesmergáknak, akik az ISIS ellen küzdenek. Egy kérdés, amit a kollégák is már feltettek, Kasznádó kolléga említette, a közelmúltbeli feszültségekre utalt Bagdad és Ankara között. A legutóbbi fejlemény az, hogy a török haderő részt vesz Moszul felszabadításában. Erről szeretnék néhány szót hallani öntől. Másodszorban pedig hallottuk a hírekből, hogy harmadik napja irakiak ezrei menekülnek Szíriába, az Ahó táborba érkeztek már sokan, és több ezren várakoznak a határoknál. A Save the Children civil szervezet egy közleményt adott ki arról, hogy ott embertelenek a körülmények, soha nem tapasztaltak ilyen rossz körülményeket ott, és arra számítanak, hogy megint nagyon sokan kelnek útra milyen vészhelyzeti terveket léptetnek életbe, hogy segítsék a Moszulból elmenekülő embereket. Köszönöm szépen, Van Balen úr. Thank you very much, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy megtiszteltetés, hogy itt van a miniszter úr. A következő kérdésem lenne. Az oroszok az Egyesült Államok Irán, Törökország többen is részt vesznek ebben a konfliktusban. Egy célkitűzés az IS-től való megszabadulás. Hogyan látja ezen országok együttműködését? Mert nem úgy tűnik, hogy nem csak együttműködnek, hanem egymás ellen is fellépnek. Milyen tanácsot tud adni nekünk? Köszönöm szépen, Gomes asszony. Üdvözlöm a miniszter urat. Egy évvel ezelőtt a, helysz, a közelben jártam, és hallottam, hogy a Pesmerga eh, közeledik Moszulhoz, de a szunitároktól várták a támogatást, hiszen eh, szerették volna elkerülni a, a, a bosszúállást, illetve a bosszúállással kapcsolatos vádaskodásokat. Kérdezem, hogy eh, van, itt, van egy, ugye ez egy szélesebb körű koalíció. Az iraki hadsereg hogyan kezeli a helyzetet, amikor Moszult elfoglalta a Daesh, akkor nem tudták megvédeni. Ami Törökország szerepét illeti, mi a véleménye azzal kapcsolatban, hogy Törökország elvileg tulajdonképpen lehetővé tette a Daesh-nek azt, hogy Szíriában és Irakban megjelenjen. A, mi a kurdokat illeti, vannak-e itt Irakban és Szíriában területi, illetve vízkövetelések. És mi a helyzet azzal, hogy a kisebbségek számára elfogadható Szindzsárnevere és egyéb regiókban lévő biztonságos területek jöjjenek létre. Légy következik. Árnelitznek hívnak, a német szociáldemokrata frakció eh, tagja vagyok, és nagyon hálás vagyok önnek, hogy eljött ide hozzánk. Gomes asszony által elmondottakat folytatnám. Hogyan tudunk eh, hogyan tudjuk e, az eddigi konfliktus örökségét feldolgozni, hogyan tudunk újra megbékélést biztosítani. Ahogy ön említette, a, az ISIS eh, hátterével kapcsolatban kérdezem, hogy hogyan tudjuk kezelni a helyzet eh, Szíriában, hogyan tudunk nemzetközi szinten, hogyan tudjuk támogatni a, az igazságtételt. Rendkívül fontos, hogy, hogy eh, a bűnösök eh, bíróság elé álljanak, az igazságszolgáltatás működjön. Az Európai Unió a jogra épült fel, és eh, kérdezem, hogy ön hogyan látja a büntetőbíróság, nemzetközi büntetőbíróság szerepét szélesebb kontextusban és szűkebb kontextusban, konkrétan Irakban hogyan látja az igazságszolgáltatás biztosítását. Köszönöm szépen, elnök! Számos kérdést felvetettek a kollégák, amelyek több aspektust lefed, főleg a muszuli helyzetre vonatkozik, de persze vannak olyan kérdések is, amelyek Törökországra vonatkoznak, és kedves miniszter úr, ön következik. Uh, Nagyon szépen köszönöm a kérdéseket. Tizen szólaltak fel, különböző kérdéseket tettek fel a parlamenti képviselők gyakorlatilag a jelenlegi helyzet összes aspektusa napirendre került, és hogy mindezekre a kérdésekre választ tudjak adni, ehhez sokkal több időre lenne szükség. Tehát engedjék meg nekem most azt, hogy röviden megpróbáljam ezt megtenni, és kérem szépen, hogy a tolmácsok segítsenek nekem ebben. Ami az iraki jelenlegi helyzetet illeti a kisebbségek szempontjából. Mi kisebbségeknek hívjuk ezeket, és elismerjük azt, hogy ők egy ilyen koncepció létezését, de valójában nem valós kisebbségekről van szó, hiszen nagy számú emberről beszélünk, a kultúra, a munka szempontjából, általában a hagyományunk szempontjából nem nehézséget jelentenek ők, hanem inkább erősségünket adják. Igen, igaz, hogy vannak kisebbségek, de nagyon fontos szerepet töltöttek be a mi történelmünk során, sőt, még jelen vannak a fegyveres erők soraiban is. Vannak itt jezidik, vannak keresztények a iraki hadsereg soraiban, és ami a valási helyszíneket illeti, például a Szovor templomára gondolok, ez felrobbant, mint ahogyan jó néhány muzulmán mecset is. Tehát ezt szerettem volna mindenképpen hangsúlyozni, hogy a közigazgatásban, a szervekben általában a hatóságokban jelen vannak a kisebbségeink, tehát az araki társadalom etnikai, vallási sokszínűségében képviselteti magát. Önök is tudják, hogy mi történt a jezidikkel Szindzsár városában. A lányokat megerőszakolták, gyermekeket rabszolgaként eladtak Szíriában. Úgyhogy amikor irakiakról beszélünk, akkor mi sosem teszünk különbséget a különböző vallási, illetve etnikai csoportok között, mert mi együtt közös frontot alkotunk az ellenségeinkkel szemben. Éppen ezért ilyen értelemben nem beszélhetünk kisebbségekről, itt civilizációs és kulturális jelenségekről beszélhetünk inkább, amelyeknek sokszínűségéből épül fel Irak. Irak maga, tehát ő belőlük épül fel. Önök ismerik Hamurapi törvényosztopát is, amely amely már emberi jogokról beszél, 3000 évvel ezelőtti eh, eseményekre szeretnék ilyen szempontból visszautalni. Az emberi jogok, a nők eh, jogai mind eh, megjelentek már ebben a törvénykönyvben, és a jelenlegi iraki kultúra mind-mind ebből épül fel, és az iraki vallások, vagy az emberek mindig is egymás mellett tudtak békében élni. Nem is akarjuk tudni, hogy ki jezidi, ki muzulmán, ki keresztény. Aki iraki, az iraki, és mint ilyen tekintünk rájuk, hiszen a Daesh, a jezidik, a keresztények ellen felveszi a harcot. Ez nem vallási háború. Ez egy Irak ellenes háború, a békés emberek elleni háború. Ez egy olyan háború, amelyben igaziból a jó és a rossz összecsapásáról beszélhetünk, a gonosz erői bizony fegyvert kaptak a kezükbe ebben az esetben. Ami a türkméneket illeti, ők is nagyon fontos részét képezik az iraki társadalomnak, mind vallási, mind etnikai szempontból. Rengeteg erőfeszítést tettek, és nagyon sokat szenvedtek Saddam Hussein rezsime alatt. Irak fiai, akármilyen vallásúak is legyenek, hozzájárulnak a holnap Irakjának felépítéséhez. Köszönöm szépen, még egyszer azt szeretném hangsúlyozni, hogy a humanitárius eljárás rendkívül fontos, ugyanis megpróbáltunk csökkenteni a belső menekültek számát, hiszen nagy harcról van most szó. Nem, a, nem azt szeretnénk, hogy Moszult úgy szabadítsuk fel, hogy közben hatalmas árat kell fizetni azoknak, akiknek el kell menekülnie. Mi felszabadító erők vagyunk, és a felszabadítás után a harmadik fázisba kell átlépnünk. Számunkra nagyon fontos az, hogy Moszulban minél többen tudjanak otthon maradni, hiszen ez egy hatalmas város, több milliós városról beszélünk, és azt szeretnénk, hogy akik a városban élnek, azoknak legyenek iskoláik, legyenek kórházaik, tehát az alapszolgáltatásokat biztosítani tudjuk. A az ostrom előkészítésével párhuzamosan ebben a nehéz helyzetben garantálni kell a, a közintézmények működését. Mindezt figyelembe vettük a felkészülés során, és megpróbáljuk majd a lehető legjobban megoldani a humanitárius helyzetet és a polgári lakosság védelme érdekében dolgozunk. Azok az alapok, amelyeket, vagy források, amelyeket Irak kapott, több mint két milliárd dollárról van szó, az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok, a múlt héten, csak a múlt héten 100 milliós összeget ajánlott fel, és aztán az Európai Unió is 100 millió eurót ajánlott föl erre a célra. Mindezeket a forrásokat is ilyen szempontból fogjuk felhasználni. Egyébként a források felhasználásának tekintetében biztosítékokkal tudunk szolgálni, hogy ezeket valóban úgy tudjuk olyan célokra tudjuk felhasználni, ahogyan azt az adományozók szándéka szerint legyen. Ami az etnikai és vallási hovatartozást illeti, minden bizonyal emlékeznek még arra, hogy a 60-as évek második felében, tehát olyan 1970-ig bezárólag, láthattuk azt, hogy mennyire szépen tudtak egymás mellett élni a különböző etnikai és vallási kisebbségek Moszul városában, aztán megjelent a Daesh, és onnantól kezdve ők a szuniták védelmének ürügyén kezdtek el tevékenykedni, de hát erről természetesen nem a szunniták tehetnek. Szaladá és mások is ürügyként használták fel őket. Ők azt mondták, hogy a szunnitákat védik, és ezért foglalták el ezeket a városokat, de ez mind hazugság, ezért ebben nem kell hinni. Olyan konfliktusokról van szó, amelyekben a kormányerők és a regionális hatóságok is egymással szemben állnak, Jelenleg a föderális kormány nagyon jól kijön a regionális kormányokkal, tehát ezen a problémában felül tudtunk emelkedni, és ami pedig a kőolaj bevételeket illeti, ezt a problémát is megoldottuk már. A kormány ebben is a helyzet ura. A helyzet ura. Ami pedig az iraki fegyveres erők összetételét illeti, Nos, a Honvédelmi Minisztérium jó néhány önkéntessel dolgozik, ezen kívül pedig most sorozással is elkezdtünk toborozni, először önkéntes alapon, és még a vallási vezetők is azt kérték, hogy a hadseregen belül az összes vallási alapú megkülönböztetésnek vessünk véget, hogy az emberek minél hamarabb, tehát hogy a hadsereg minél inkább az ország méltósága, az emberek méltósága érdekében tudjon tevékenykedni. Az iraki alkotmány a miniszter elnök számára fontos feladatokat ír fel, ír elő. Először is a miniszter tanács elnöke, ő másodszorban pedig a fegyveres erők vezetője is a miniszterelnök. A miniszterelnök tehát kétféle feladatnak is meg kell feleljen egyszerre. A vallási ellentéteken felül kell emelkedni, és én nagyon nyíltan megmondom, hogy nincsen vallásháború, semmiféle vallási probléma nincsen a különböző iraki társadalmi csoportok között. Irak, az iraki nép egy olyan mikrokozmosz, amely különböző társadalmi csoportokból áll össze, síták, szunniták, törökök, jezidik, de ők nem gettókban élnek, hanem egymás ellet él, élnek a társadalomban békésen, az összes um, régiónkban. Tehát nincsen egyetlen egy olyan iraki régió sem, amelyben uh, ne lennének jelen az összes vallási csoport tagjai. Tehát nagyon óvatosan kell gondolkodni, nem szabad hinni a médiának sem, mert az irakiak békében, nyugodtan élnek, és ez egyik generációról a másikra átörökíthető. Én Karbala városából érkeztem, amely a síták egyik szent helye, tulajdonképpen a síta Vatikánnak is nevezhetjük, és nem szabad elhinni a hazugságokat, vannak olyan hírforrások, amelyeknek egyszerűen nem szabad bedőlni. Nagyon hosszú időre volt szükség ahhoz, hogy az offenzívát elő tudjuk eh, készíteni Moszul visszafoglalása érdekében. Ez azért is volt így, mert eh, mindent megtettünk annak érdekében, hogy minél kevésbé sérüljön a polgári lakosság. Nem szeretnénk a síták és a szuniták közötti testvérháborút eh, Irakon belül. A szunniták és a síták békésen élnek egymás mellett, a keresztényekkel, a jezidikkel szintén így van ez. Tudják-e önök azt, hogy az egyik első mártír szunnita volt? És a hadsereg az összes iraki társadalmi csoportból fogadott tagokat a vallásra és etnikai hovatartozásra való tekintet nélkül. Faludzsával kapcsolatban a következőket szerettem volna elmondani. A harctérrel kapcsolatban nem lehet azt mondani, hogy itt ez vagy az történik. Nagyon igazságtalan hogyha ennyire leegyszerűsítjük egy-egy vallás létezését, és így megnyomorítunk egy-egy vallást azért, mert valaki személy szerint rosszul értelmezi azt. Az emberek nem tévedhetetlenek, azonban a gondolatok megmaradnak, és a társadalom is tovább él. Vajon a kormány végzete kutatásokat, vizsgálatokat, igen, ez így volt, és bizony minden olyan szemét, aki megsértette a törvényt, elítéltünk. Vajon a síták részt vesznek-e majd Moszul felszabadításában? Nincsen ilyen külön síta milícia, egy egységes euró, iraki hadsereg van csak, és ebben mindannyian azért dolgoznak, hogy Irakot megvédjük. Igen, a pesmergák is ott vannak a terepen, részt is vesznek az iraki hadsereg munkájában, éppen úgy, mint minden más iraki társadalmi csoport. Irakot védik, felosztják egymás között a feladatokat nagyon harmonikus módon. Ami a Törökország és Irak közötti feszültségeket illeti, Irak mindig is tiszteletben tartotta Törökországot. Fel is hívtam a török miniszterelnököt, amikor az államcsínyre sor került, és elmondtam neki, hogy támogatjuk, és támogatásunkról biztosítottam őt. Amennyiben a demokrácia vagy a török rezsim megváltozna, demokratikus, ha ez demokratikus úton történik, azt el fogjuk fogadni. Azt azonban nem fogadjuk el, hogy katonai pucs történjen, és ezt sosem fogjuk elfogadni. És nem támogatjuk azt sem, hogyha fegyverhez folyamodnak. És egyébként ezt ugyanígy elutasítjuk az összes szomszédos állam esetében is. Nem, nem akarjuk azt, hogy Irán, Kuwait, Szaudarábia, Szíria vagy Törökország, Jordánia mind-mind nagyon jó kapcsolatban vannak Irakkal, azonban sosem fogjuk elfogadni azt, hogy ezek a szuverenitásunkat sértsék, vagy bármilyen módon beleszóljanak a belügyeinkbe. Természetesen vannak amerikai és európai és más szakértőink is, akik szakértői minőségben vagy tanácsadói minőségben dolgoznak az iraki külügyminisztériumban, és egy vízum értelmében vannak ott, tehát ezt be is kell tartsák, ameddig az ő vízumjuk érvényes, addig dolgoznak nálunk tanácsadóként. Ami a türkméneket illeti, ők is részesei az iraki társadalomnak, ott vannak a kormány soraiban, ott vannak az államigazgatásban és a hadsereg soraiban is. Abadit sok kritika érte, bizonyos közösségek vagy személyek részéről, mi azonban sajnálatosnak mondjuk ezt, de nincsen most arra időnk, hogy ezeket a kritikákat, főként Erdogán úr kritikáit külön-külön megvizsgáljuk. Mi jó kapcsolatokat szeretnénk ápolni Törökországgal, ez a fő célunk, a jövőre nézve is. Ami a terrorizmust illeti, a terrorizmus sújtja országainkat, és azok, akik Szíriában terrorcselekményeket követnek el, Irakban is ezt teszik, hogyha mi Irakban elbukunk, akkor Szíriában is el fogunk bukni. Több kérdés felmerült azzal kapcsolatban, hogy mi a helyzet Iránnal, vagy más olyan országokkal, akik részt vesznek a fegyveres koalíció munkájában. Nem szeretnénk Irakban katonai támaszpontot, elfogadjuk a segítséget, de semmiképp sem szeretnénk az iraki um, katonai bázisnak még csak a kísértetét se látni. Természetesen számolunk a baráti országok támogatásával, de ugyanakkor az iráni, orosz vagy bármilyen más segítséget elutasítjuk, mi a saját területünkön kívánunk, kívánjuk felszabadítani Irak területi épségét megvédendő, és akik pedig részt vesznek az iraki hadsereg munkájában, ők mind egyenlő elbánásban részesülnek nem csak katonai szempontból, hanem parlamenti szempontból, gazdasági és szociális szempontból, illetve közigazgatási szempontból is tervezünk. Mosszul kormányzója még mindig a helyén van, és a helyi tanács segíti az ő munkáját. Természetesen vannak problémák a határvédelemmel, főként Törökország és a szír határszakaszon, önök is tudják, hogy vannak olyan törökök, akik Irak területére léptek be, de nekik azt üzenjük, hogy ez számunkra elfogadhatatlan, Irak nem gyenge, állam, nem gyenge ország, szenvedünk a terrorizmustól éppen úgy, mint más országok, de most a hősies katonáinknak köszönhetően a terroristákkal le fogunk számolni, és nem fogjuk elfogadni azt, hogy mások beavatkozzanak belügyeinkbe. Ami az átmeneti igazságszolgáltatást illeti, egy kolléga, aki ezt a kérdést tette fel, sajnos már nincs itt. Nos, hát valóban erről van szó, de ezt követően tiszteletben kell tartani az igazságszolgáltatási rendszert, ez persze változhat a körülmények változásával párhuzamosan. Természetesen támogatjuk azt, hogy létezzen ilyen átmeneti igazságszolgáltatás, és mindenféle olyan intézkedést támogatunk, amelyek a humanitárius helyzet javítását szolgálják. Ami a jogállamiságot illeti, ez az egyik legfontosabb célunk Irakban, és én voltam az első, aki azt mondta az átmeneti időszak során, hogy a jogállamiság és az igazságszolgáltatás helyreállítása a legfontosabb, ezután következik az intézményrendszer modernizációja mindenféle szinten. És úgy, ahogyan ez Európában is megtörtént, nem egyik napról a másikra sikerült mindezt megvalósítani, így sem, hanem voltak állomások, volt egyfajta előrelépés ezen helyzet irányába. Irakban is azt szeretnénk elérni, hogy a lehető legharmonikusabb társadalmat alakítsunk ki, gazdasági értelemben is a növekedés útjára szeretnénk lépni, nagyon röviden szeretnék válaszolni minden kérdésre. Oroszország és Irán segítettek-e nekünk? Mi a nyugati koalícióval együtt csak légi segítséget kérünk tőlük. Minden országnak szívesen vesszük a felajánlásait. A pesmerga harcosok részt vesznek a harcokban, ők irakiak, nem máshonnan érkeztek, tehát ők iraki állampolgárok, és saját országukat, saját területüket, annak integritását védik. Ami pedig a polgári lakosság védelmét illeti, hogyan tudjuk megvédeni a polgári lakosságot, mi gondolunk erre a problémára, és megpróbáltunk mindent megtenni annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb áldozattal járjon ez az ostrom. Nagyon bonyolult kérdéseket kaptam, és kevés időm volt, és szerettem volna betartani a számomra biztosított időkorlátokat. Amennyiben vannak még kérdések, akkor majd remélem, hogy máskor, amikor kicsit több időnk lesz, válaszolni tudok ezekre. Köszönöm szépen, miniszter úr, köszönöm szépen a kollégáknak, köszönöm szépen a tolmácsoknak, akik egy kicsit tovább maradtak. Ahogy ön is látja, annyira sok kérdés merül fel a, a témával kapcsolatban, Emellett mi is szeretnénk természetesen információkat, információhoz jutni, és ezért hálásak vagyunk a tájékoztatásért. Köszönöm szépen a részvételét. Kedves kollégák, 6 órakor